a múlt heti ülésünkön ezt elérni. Annak ellenére, hogy nagyon igyekeztünk, az Európai Tanács sem volt erre képes. Be kell, hogy valljam, hogy az egyhangú vélemény hiánya a konkrét döntések esetében az Unió Nyugat-Balkánon betöltött szerepére és bővítési politikákra nézve hátrányos lehet, ami egy stratégiai beruházás lehetne az európai stabilitás és fejlődés témaköreibe. De ez nem azt jelenti, hogy itt ezt most feladjuk, ez csak annyit jelent, hogy még több erőfeszítést kell tennünk. Azt gondolom fontos kiemelni azt, hogy a tanácsban nincsenek ellentmondásos vélemények azt illetően, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek a nyugat-balkáni régió iránt. Nagyon fontos, hogy megtartsuk, sőt erősítsük az unió szerepvállalását a nyugat-balkáni régióban, és ezzel minden tagállam egyetért az is mindenki számára világos az Európai Unióban, hogy ez a régió a mi előszobánknak tekinthető, és ezért szükség van a reformfolyamatok támogatására. Az Európai Tanács hosszas vitát folytatott erről a témáról múlt héten, és végül a vezetők abban állapodtak meg, hogy a bővítés kérdését a 2020 májusában Zágrábban tartandó tanács előtt még előveszik. A tanács részéről mi képesek és hajlandóak vagyunk megtenni a magunkét, és az elnökség továbbra is elkötelezett amellett, hogy lehetőleg mindent megtegyen, hogy egy egyértelmű, lényegi eredményre tudjunk eljutni. Szeretném azt is ismét kiemelni, mennyire fontos az, hogy mind Észak-Macedónia, mind pedig Albánia konkrét előrelépéseket tegyen a reformok útján. Reformokra van szükség ahhoz, hogy közeledni tudjanak az EU-hoz, de a legfontosabb az, hogy ezek olyan reformok, amelyeket mind a két ország polgárai maguk is akarnak. És azt is érdemes elismételni, hogy az európai értékek melletti elköteleződés minden partner részéről elvárás, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. Hadd zárjam le azzal, hogy mélységes nagyrabecsülésemet fejezem ki Észak-Macedónia iránt, mert egy történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá az ország nevének a megváltoztatásáról. Az elnökség nagyra értékeli azt is, hogy a politikai akarat is megvan, amelyet az albániai kormány folyamatosan tanúsít a nehéz politikai környezet ellenére. Biztos vagyok benne, hogy eljön majd az az idő, amikor ezt a sok erőfeszítést honorálni is fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük, miniszterasszony. Most a bizottság nevében Hán biztos következik. Uh, Elnök asszony, tisztelt képviselők, múlt csütörtökön az Európai Tanács ülésén az európai vezetők nem feleltek meg uh, a kötelezettségeiknek, hogy Albániával és Észak-Macedóniával megnyissák a tárgyalásokat. A legtöbb tagállam hajlandó lett volna zöld fényt adni a tárgyalások előtt, megnyitása előtt, de sajnos nem minden tagállam volt hajlandó arra, hogy uh, emellett döntsön. Hogy ragadjon meg ezt a lehetőséget itt, hogy az Európai, hogy az Európai Parlamentben köszönetet mondjak, többek között is nyomatékkal Tuporajnán miniszterasszonynak személyes erőfeszítéseiért annak érdekében, hogy megoldást <coughs> találjon. Néhány nappal a csúcs előtt az általános ügyek tanácsán sajnos nem volt erre lehetőség, de ennek ellenére az Európai Parlament képviselői körében szeretném megköszönni önnek és csapatának minden erőfeszítést, amelyet tett. Az a tény, hogy nem sikerült megállapodásra jutni, nagyon mélyen kiábrándító. Elmondom, amit múlt héten Luxemburgban az általános ügyek tanácsa után mondtam. Ez nem egy dicsőséges pillanat az Európai Unió számára, egy megakadtunk ne felejtsük el, hogy egy hangúságra van szük. hangúság áll fenn abban a kérdésben, hogy a nyugati Balkán területén további bátor döntéseket kell hozni. Múlt héten nem hoztuk meg a megfelelő döntést, ezért komolyan kell gondolkoznunk azon, hogy a következő kérdésekre hogyan válaszoljunk. Hogyan tudjuk katalizálni az ilyen további döntéseket, mint az ország megnevezésről szóló hogyan lehet azokat támogatni, akik a legnagyobb politikai kockázatát vállalják. Legalábbis őszinteséggel tartozunk a nyugati Balkán országoknak. Nem arról van szó, hogy szomszédainkkal jó fejek legyünk, hanem arról van szó, hogy a történelem órájának üzenetét megértsük, a, és minnyájunk érdekében áll, hogy a bővítést folytassuk, vagy megnyissuk a tárgyalást ezen országokkal. Az európai tagállamoknak világosá kell tenniük, hogy mennyire komoly az elkötelezettségük a nyugati Balkán integráció irányában. Albánia és Észak-Macedóniát nem szabad magára hagyni. Mindkét ország megtette, amit kértünk tőlük, és az ország jelentés ezt el is ismerte jelentős reformokat hajtottak végre Albániában és Észak-Macedóniában a jogállamiság területén. Az igazságügyi reform, a korrupció elleni harc és a szervezett bűnözés elleni harc területén. A Albániában különös nagy előrelépést értek el. A Preszkri megállapodás ország megnevezéséről pedig igazi bátor megállapodás volt egy bátor jövő érdekében, és ugyanez igaz a jó szomszédsági megállapodás tekintetében, melyet Észak-Macedónia és Bulgária kötött. Felelősségünk az, hogy kiálljunk ezen országok mellett, mely országok állampolgárai roppant csalódottak. Elkötelezettségünk az Európai Unióban az nyugati-balkán irányában változatlan. Az Európai Uniós integráció stratégiai fontossággal bír, minnyájunk érdekét szolgálja. Ezért az Európai Unió visszatér erre a kérdésre, az Európai Unió nyugati Balkán csúcsa előtt 2020 <clears throat> májusában. Bízom benne, hogy pozitív eredményre jutunk majd ezen a csúcson. A bizottság Észak-Macedóniát és Albániát minden módon támogatja annak érdekében, hogy az EU reformokat végrehajtsák az állampolgárok érdekében, és segítsük felkészíteni őket az Európai Unióban a jövőre. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy ezen országok állampolgárai mellett kiálljunk, a régió mellett kiálljunk és támogassuk őket. Értem a csalódottságukat. támogatnunk kell az állampolgárokat, az országokat abban, hogy meghaladjuk ezt a helyzetet. A bizottság minden lehetőségében álló lépést megtesz. Köszönöm. Most a politikai frakciók képviselői kapnak szót, Kovacsev képviselő néppárt. Köszönöm szépen, elnök asszony a néppárt nagyon csalódott, amiatt, hogy a tanács képtelen volt elkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával a tanács határozata szörnyűséges geopolitikai jelzés küld a e, térségbe, hiszen ezek nagyon fontos országok ebben a régióban. Az Egrebi csúcs nem tudjuk megvárni a jövő évben. Előtte kell ezt a hibát e, e, kiavítanunk, hiszen ennek politikai következményei vannak nem csak a két országra, hanem a teljes régében érzen nem. Konzisztens az EU üzeneteiben, a a bolgársoros elnökség eh, a Tesszalonika csúcsú, óta, tehát 15 év után először tűzte napirendre ezt a témát. A Nyugat-Balkán eh, szomszédos térség, éppen ezért eh, ma kell integrálnunk őket, és nem holnap. Kína, Szaudi-Arábia, Törökország és egyéb geopolitikai szereplők megerősítik pozíciókat, hiszen nincs európai jelenlét. Nagyon fontos a tessék polgárjánk bizalmát megnyerni, illetve a hatékony kommunikációs eszközökbe kell befektetni azért, hogy nyugat-balkáni térségen az európai ulen ellenes propagandával felvegyük a küzdelmet. A jó szomszédi kapcsolatok megállapodása Szofia és Skopje között nem elégséges. Nem értem azt, hogy miért csak külső nyomásra tudnak felvéve, felébredni eh, az emberek a történelmi tények eh, megmásítása után. A bilaterális kapcsolatok nagyon fontosak a térgében, az EU és integráció nem függhet csak egy adott személy bátorságától, hogy hosszú távú problémát eh, megoldjon olyan esetben, hogyha az ellenzék kerül hatalomra tanácsot arra szeretnénk feszíteni, hogy oldja fel ezt a blokkolást, és indítsa el Észak-Macedóniával és Albániával a csatlakozási tárgyalásokat. Ezek a tárgyalások hosszú időt fognak igénybe venni, ezt tudjuk, és minél hamarabb vissza kell nyernünk az új fiatal generáció bizalmát, az Európai Unió bevetett bizalmát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Kovacsev úr elfogadja kártyás kérdést. Egy pillanat, mondja az elnök. Általában nem fogadunk el kártyát az első felszólási körben, éppen ezért vissza kell, hogy utasítsam a kártyás kérdését. Átérünk a következő hozzászólóra. Piri képviselő asszony, másfél percben szocialisták Köszönöm szépen, elnök asszony. Ksaféri eh, urat, az Észak-Macedon Parlament eh, szóvivét üdvözlöm itt a házban. Örültem volna, hogyha más beszédet tarthatok eh, itt a plenárison. Észak-Macedónia és Albánia megvalósították a szükséges reformokat, betartották ígéretüket, megtették a saját feladataikat, és most az EU-n lett volna a sor, hogy megnyissa a csatlakozási tárgyásokat. Észak-Macedónia 14 évig évig volt tagjelölt, és az Európai Bizottság zöld utat adott az elmúlt tíz évben. A csatlakozási tárgyalások az a legkeményebb eh, tárgyalások eh, megállapodáshoz vezettek, és politikai bátorságra tényleges vezetői szerep betöltésére volt szükség ahhoz, eh, mind Észak-Macedóniában, mind Görögországban egy 27 éves konfliktus befejezzenek és az Európai Unió pontosan ezt a bátorságot nem tudta felmutatni, illetve, hogy pontos legyek, a francia elnök nem volt elég bátor, Macron nem mutatta ugyanazt a politikai bátorságot. Az EU-nak felelősséget kellett volna vállalni, a politikai érettségéről kellett volna tanúbizonságot tenni, de szégyetes módon megbuktunk, és a Nyugat-Balkánon ez nagyon súlyosan csorbította az Európai Unióról kialakított képet. Az EU nagyon gyakran hangoztatta, szólalt fel olyan kérdésekben, ahol nem voltunk képesek változtatni. Ez volt az egyetlen politikai döntés, amely segítségével változást eh, érhetünk volna, el, és a Zágrebi 2020-as csúcs túl későn érkezik, és túl keveset tud már tenni. Köszönjük, és most Kircsük úr következik a Renew nevében. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, annak ellenére, hogy nagy többséggel támogatták a tagállamok har- harmadik alkalommal 16 hónapon belül a tanács ismét kudarcot vallott. Ez egy nagyon fontos döntés, amelynek történelmi jelentősége lehet, hogyha kudarcot vallunk. Sokszor elmondtam azt, hogy a csatlakozási tárgyalások nem haladnak előre, az az Európai Unió hitelességét is alááshatja. Ugyanakkor ezután a fiaskó után Észak-Macedónia miniszterelnöke választásokat írt ki, ami a régió helyzetét átbillentheti. Ezért arra hívom fel az EU vezetőit, hogy a lehető leghamarabb jussanak döntésre. Észak-Macedónia és Albánia újra és újra bebizonyította, hogy az európai családhoz tartoznak, különösen a migrációs válság alatt, és minden feltételnek megfeleltek, hogy a csatlakozási tárgyalásokat elkezdhessék. Ezeket az országokat saját érdemeik alapján objektív kritériumok szerint kell felmérni. Mivel olyan országból érkeztem, amelynek eh, nem is olyan régen keresztül kellett mennie ezeken a tárgyalásokon, pontosan tudom, hogy ez egy bürokratikus folyamat és eh, jogi rendelkezésekről szól, de sokszor mégis politikai eh, szándékok vezérlik. A csatlakozási tárgyalásokat időben elő kell készíteni 2020 május előtt, amikor Zágrában lesz az EU nyugat-balkáni csúcs. Enélkül ez a régió nem tud az európai állam felé haladni, és egy szürke zónába kerül. Köszönjük szépen! Most pedig a zöldek nevében két percig Bütiko felúré a szó. Frau Präsidentin! Elnök asszony! Egy híres francia egyszer egy bizonyos fajta politikai döntésről azt mondtam, ez rosszabb, mint egy bűn, ez hiba. A tanács azon döntése, hogy Észak-Macedónia és Albánia számára nem nyitja meg a tárgyalások, a felcsatlakozási tárgyalásokat, történelmi léptékű tévedés. Köszönöm Jean-Claude Junckernek, Hán úrnak, Tuparajnan asszonynak és Donald Tusknak, és mindenkinek, aki világos, kritikus szót emelt ezen események kapcsán. Haragosak lehetünk a felett, hogy az EU megszegte a szavát több egyére, és stratégiailag rövidlátónak mutatkozott, megbüntettük az észak-macedóniai és albániai embereket, de ennek ellenére sem szeretnék itt bíráltskodni. A jövőbe szeretnék tekinteni, és, nem, és Macron elnököt szólítom meg. Elnök úr, ebben a témában, ebben a kérdésben elszigetelődött. De az Európai Parlament készen áll arra, hogy hidat építsen önnek. Hogyha elolvassa az állásfoglalásunkat, megállapíthatja, hogy készen állunk arra, hogy a csatlakozási folyamat reformjában részt vegyünk. Lássunk neki közösen ennek a reformnak, de kérem, korrigálja azonnal azt a hibát, amelyet elkövetett, mégpedig azt a hibát, amely miatt Észak-Macedónia és Albánia tű az ajtó előtt kell, hogy toporogjon csupán azért, mert mi itt még nem takarítottunk ki kellőképpen. Köszönöm szépen, az ID frakció nevében Bon Frisco asszony kapszult egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió fontos, hogy a balkáni, nyugat-balkáni országokkal megerősítse a kapcsolatokat, de tisztában vagyunk, hogy milyen sebek, hegek vannak ezen a, ré, ezen a régióban. Nagyon erős az orosz és a kínai befolyás, nagy ez bűnöző szervezetek vannak jelen, és oligarchikus szer politika működik. Sok kettős állampolgár van, akik török állampolgárok is. Albániában több mint 50% muzulmán, Boszniában 28%, Észak-Macedóniában 28%, Koszovóban pedig 95% muzulmán. A török csatlakozáshoz hasonlóan ez a csatlakozás sem jó irányba mutat, jó kereskedelmi politikára van szükség, és ez segítheti a tagállamok közötti megakadságot, hiszen itt megint mindenki a saját külpolitikáját folytatja. Egy ambiciózus Európa Fontos, hogy stratégiailag döntsön, gondolkozzon, és ezt a politikát folytassuk a Balkán irányába, és közös politikára van szükség. Köszönöm. Most pedig az Európai Konzervatívok és Reformerek nevében másfél percben Fotiga asszony következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Öt évvel ezelőtt Juncker úr nyilatkozatában a, az EU bővítéséről és csatlakozásról beszélt, és ez valódi válságot okozott a nyugat-balkáni régióval való kapcsolatainkban. És ön tudja legjobban, biztos úr, hogy milyen sok erőfeszítésre volt szükség öntől, az ön munkatársaitól, és tőlünk is, illetve az uniós tagállamok politikai vezetőitől is, hogy ezt a negatív folyamatot visszajára fordítsuk. Mind a két ország, Albánia és Észak-Macedónia is megérdemli, hogy a tárgyalások elkezdődhessenek, teljes mértékben megfeleltek az összes kritériumnak, és már nagyon régóta várnak. Most pedig az új ciklus kezdetén a tanács egyszerűen pofon vágta őket. Macron elnök Hollandia és Dánia támogatásával a következő válságot készít éppen elő a Nyugat-Balkánnal való kapcsolatunkban. És ez a válság nagyon is veszélyes lehet. Ezért ezeket a döntéseket a lehető leghamarabb érvényteleníteni kell. Köszönjük. Most a GUE frakció következik, másfél percben Gulu úr következik. Köszönöm. A nyugat-balkáni régió a legsérülékenyebb egész Európában. Nem véletlen, hogy ott kezdődött az első háború, a jugoszláv háború a második világháború óta, és meg kell védenünk őket, mert ők az európai család részei. Az észak-macedóniai térség nemrég egy jelentős lépést tett a Görögországgal egy megállapodást kötöttek, és a populisták és nacionalisták ellenére megtették ezt a lépést, és Zaev urat, a miniszterelnöket, ahelyett, hogy kezet nyújtanánk neki, még kétségbeesettebb helyzetbe taszítjuk. Ahelyett, hogy az európai elképzeléseket, a demokráciát és a szolidaritást exportálnánk oda, a saját belső politikai problémáinkat és konfliktusainkat visszük oda és két üzenetet kell intéznünk. Elsőként, hogy itt kéne lenni az összes pártnak, a másik pedig, hogy nem szabad tovább szűklátókörű politikai játszmakat játszani ezekkel a kicsi országokkal. Ezeknek az országoknak szükségük van a mi segítségünkre. Ezek kis országok ugyan, de nagyon is jóra valóak. Köszönjük szépen, következő az hozzászólunk Kasztádó úr de nem vagyok biztos benne, hogy még itt van, tehát akkor áttérek Zovko asszonyra, másfél percet kap. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tény az, hogy ez az intézmény a nyugat-balkáni stratégiát elindította, és jelentős mértékben támogatta az intézkedések koordinálását Észak-Macedónia és Albánia kapcsán, a közösségi joganyat, illetően csalódott vagyok a frakciómmal együtt a legutóbbi hétkő következtetése után, miután Észak-Macedónia és Albánia keményen dolgoztak kritériumok teljesítése érdekében, annak érdekében, hogy elindulhassanak a csatlakozási tárgyalások. Mindannyian azt reméltük, hogy erőfeszítéseiket egy pozitív jelzéssel méltatják. Igazából arculcsapásként érte őket az elmúlt hét döntése Észak-Macedónia, Albánia gyakran kellett, hogy elutasítsanak vonzó ajánlatokat más felektől, ez pedig a teljes régió felé rossz üzenetet küld, és más szereplők számára nyitja meg a lehetőséget, hogy bekerüljenek egy olyan térbe, ahova az Európai Unió nem került bele. Ez egy stratégiai hiba, negatív hatása van az Európai Unió szavahihetőségét, illetően és aláássa az Európai Néppárt erőfeszítéseit. Köszönjük Hán úr erőfeszítéseit, viszont úgy érezzük, hogy az Európai Tanács bizonyos tagjainak nincsen víziója arról, hogy a békeépítés folyamatát hogyan zárjuk le, amelyet az elődök indítottak, többek között zsák Sirák, akit én személyesen is megismerhettem, a, a Horváth Soros elnökség fontos, hogy kulcs szerepet töltsön mert, a folyamatban, és a, mutassa meg azt, hogy mi forog kockán. Elnök, elnézést megszakítom a hozzászólót, mert tisztelt meg kell tartanunk az idét. A következő hozzászóló Picula úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Az Észak-Macedónia és Albániával kapcsolatban az a döntés hiba, a folyamatot politikai okok miatt akasztották meg bizonyos tagországok, különösen azok, akik ellentmondás módon azt mondják, hogy meg akarják újítani Európát, Észak-Macedónia és Albánia az összes feltételt teljesítette, és sajnálatos az, hogy az Európai Unió nem értékeli azt a politikai bátorságot, amelyet Észak-Macedónia megmutatott a szomszédországokkal kapcsolatban, megreformálta az igazságügyet is. A folyamat egyre jobban elhúzódik, bonyolultabbá válik. A reformok és a csatlakozás párhuzamos folyamatok voltak az Európai Unióban. Nagyon fontos a bizalmat helyreállítani, az EU-ba vetett bizalmat. Világos vízióra van szükség, amelyet cselekvések is példáznak, mielőtt túl késővén. Nagyon sok olyan szereplő van, aki szeretné a befolyását kiterjeszteni ebben a térségben. Ez nem összeegyeztethető értékeinkkel. Az Európai Uniót meg lehet újítani, vezető szerepet tölthet be Glory de csak akkor, hogyha példát mutat közvetlen szomszédságában, és aztán másút is. Szezsúrné úr, egy percben Rövid leszek, elnök asszony, asszony, biztos úr. Én támogatom a bővítést, támogatom azt, hogy ezek az országok csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, de hogyan tudunk két helyet teremteni még a tanácsban, úgy, hogy eh, a saját intézményeink is blokkolban vannak. Én hiszek ebben a hemiciklusban, de azt gondolom, hogy az európai intézmények eh, nem vége, vége eh, határok nélkül bővíthetőek, és meg kell őket eh, bővíteni. Nagyon fontos a döntéshozatali folyamatot először hatékonyabbá tenni, mielőtt további bővítésekkel foglalkozunk. Én egy olyan frakciónak a tagja vagyok, amely Európa melletti nézeteket val, ezt vállalom, és azt gondolom, hogy fel kell, hogy tegyük a kérdést először, hogy hogyan reformáljuk meg a tanácsot, a döntéshozatát, mielőtt azzal foglalkozunk, hogy hogyan teszünk még két széket az asztal köré. Én így gondolkodom, fontos, hogy pragmatikusan gondolkodjunk, fontos ezt az intézményt megőrizni, Európára kell gondolnunk, 20 év múlva, 30 év múlva, hogy ezt hogy fog kinézni. Én hiszek ebben az Európában, és szeretném azt, hogyha a polgárok nem, nem válnának euró-szkeptikusra azért, mert nem tudunk megfelelően dönteni. Strik asszony, egy percben tessék. It's promise. Sorry. <laughs> The European Council was supposed az Európai Tanács elvileg be kellett, hogy, hogy tartsa az ígéretét. Így megerősítve a balkáni régióban a stabilitást és a békét. Ehellett eh, elké, eh, elkeserítette a nyugati balkáni embereket objektív kritériumoktól kell, hogy függjön a csatlakozási tárgyalások megkezdése. Franciaország, Dánia és Hollandia azonban felelőtlenül lépett fel, mert a játék közben megváltoztatták a szabályokat. Ennek következtében önkényes politikai játszmák befolyásolják Észak-Macedónia és Albánia esélyeit, akik pedig keményen harcoltak. Rövid távú az a döntés, hiszen az egész régió stabilitását veszélyezteti a tanács, majdnem azt mondanám, hogy Macron olyan üzenetet ad ki, hogy fityet hányunk a kritériumokra. Biztassuk ezeket az országokat, és emlékeztessük őket arra, hogy az európai intézmények is a legtöbb tagállam továbbra is támogatja a csatlakozási folyamatot. A tanács pedig minél gyorsabban tekintse át ezt az elutasítást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben Bild asszony, Bilde asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ne fordítsunk hátat azoknak az országoknak, ahol 400 euró az átlagfizetés. A bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy Észak-Macedóniában és Albániában bűvöljünk. A gazdasági eh, értékelés ugyanakkor hiányosságokat tár fel. Eh, Albániában számos eh, probléma van, ez egy muzulmán többségű ország, és nagyon sok a szélsőséges. És itt vannak a legtöbben a dzsihadisták is. Törökország finanszírozza őket, és ők Erdogan meghosszabbított kezeivé válnának. A Transparency International feltárta, hogy Észak-Macedóniában és Albániában nagyon magas a korrupció. Macedóniában nevetségesen alacsony volt a részvétel a népszavazáson az Európai Unióról, és ez is azt mutatja, hogy ők sem kívánnak csatlakozni. Itt az ideje a bővítést végleg lezárni, és leszámolni ezzel a több milliárd euró valamit erre a célra pazaroltunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőtársaim. Mielőtt a következő felszólalnak megadom a szót, üdvözölni szeretném a plenárisban a látogatókat. Észak-Macedónia parlamentjének elnöke, Talacsa Feri excellenciás úrat üdvözlöm itt. A diplomáciai balkonon ülnek. You're very welcome to attend. Örömmel üdvözöljük itt eh, ezen vitán, ahol éppen az Albániáról és eh, Albániával és Észak-Macedóniával való csatlakozási tárgyalások megkezdéséről van szó. Jó találkozókat kívánunk Önöknek itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. A következő felszólaló pedig Tomaszewski úr. Tessék. Tomaszewski úr nincs itt. Úgyhogy megadom másfél percben. No, just bear with us, there's some change of speakers list. Just one moment. Egy kis változás a felszólalat listájában, egy kis türelmet kérek így az elnök. Mr. Castaldo, you have the floor. Fábio Massimo Castaldo-nak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! ez a döntés, illetve a tanács, az Európai Tanács nem döntése arra vonatkozólag, hogy újra elhalasztja ezt a döntést történelmi hiba. Többszörös ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság és a parlament és a tekintetben, hogy indítsuk el a csatlakozási tárgyalásokat. Ez kiábrándítja a partnereinket, akik minden feltételnek megfeleltek. Albánia és Észak-Macedónia sok áldozatot tettek hoztak, hogy eddig a pontig eljussanak. Történelmi megállapodás kötött Észak-Macedónia Görögországgal, ez eh, hihetetlennek tűnik. Kedves kollégák, a hitelességünket aknázzuk alá, és eh, a csatlakozás csak arra eh, az érdem alapján történik, nem szabad politikai játszmáknak kitenni. Nagyon aggasztó ez a jelensége Erdogán Szerbiát látogatja meg, Észak-Macedónia pedig politikai krízisbe került, mit acítottok oda? Balárátaink, és üdvözlöm a Észak-Macedóniai házelnököt, jó barátomat, itt barátainkat biztosítani kell arról, hogy a tanács mihamarabb átgondolja a döntését. Köszönöm másfél percben, pedig Bilcsek úr kap szót, kessék. Uh, Madam President, uh... Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt hét döntése az Európai Tanácsban megingatta az Európai Uniók legsikeresebb politikájának alapjait, ami forrása volt egy hosszú távú konszenzusnak, geopolitikai problémává vált. Állandó jelentéstevője vagyok Szerbiának, és azt gondolom azt, hogy nem nyitották meg az csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. Ez nagyobb politikai bukás, nem támogattuk a bővítést ezzel. Közös stratégiai érdekünk a bővítés. Franciaország, Hollandia, Dánia megkérdőjelezték és visszautasították a bővítés, hogyha egy nemzetközileg is elismert, erősebb európai intézmény szeretnénk, akkor döntő hangokat kell megszólaltatnunk a szomszéd illetően is. Észak-Macedónia még az ország nevét is megváltoztatta annak érdekében, hogy zöld utat kapjon. A bővítés egy korábban soha nem látott biztonságot jelentett Európa számára, de a biztonság nem magától értetődő dolog, különösen megnézzük szomszédságunkban Törökország és Oroszország felépését, demokratikus, ellenálló és európai nyugat-balkára van szükségünk. Dél-Kelet-Európa sikere, mint az Európai Unió része, a mi európai sikerünk is lesz a megbukás, az ebben való elbukás nem opció. Köszönöm. Egy percben Szantos asszony. Köszönöm, elnök úr. Be kell, hogy valljam, hogy én rendkívül csalódott vagyok most. És tudom, hogy ezt az albán és macedon nép is hasonlóan érzi, mert úgy gondolják, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseiket befagyasztották. A bizottság és a parlament, illetve a tanács által írt levelek szerint. Mind a két ország nyitott volt arra, hogy megkezdjék a tárgyalásokat, és befejezték azokat a reformokat, amiket mi kértünk tőlük. Ezt a folyamatot nem lett volna szabad megszakítani. Ugyanakkor a tanács engedte, hogy Macron úr fogjul ejtse őket, és ez lehetőséget adott arra, hogy más szereplők az Európai Unió számára nagyon fontos régióban teret nyerjen. Ha az Európai Uniónak lenne stratégiai jövőképe és vezető szerepet töltene be, akkor hiteles partnerként láthatnának minket, de így most az a veszély fenyeget, hogy teljesen elveszítjük a jó hírünket. A tanács elbukott, de mi itt a parlamentben továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy az ígéreténket betartsuk. Egy percben Grossel úr következik. Köszönöm szépen. Sajnálatosnak tartom a tanácsnak azt a döntését, hogy nem kezdi meg a tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. Különösen nagy csalódás, hogy nem ismerték el azokat a kompromisszumokat, amelyenek, amelyeket Észak-Macedóniának meg kellett kötnie. Azt hallottam, hogy reformokra van szükség, mielőtt a tárgyalásokat el lehetne kezdeni. Ugyanakkor ez nem lehet akadály, hogyha megvan a politikai akarat. Egyértelmű üzenetet közvetítettünk. Az EU intézményileg képtelen támogatni ezeket az országokat, és nem tudja az európai értékeket rájuk is kiterjeszteni. Ez egy nagyon helytelen üzenet most, amikor a geopolitikai játszmák zajlanak a környékünkön. Ez különösen igaz a nyugat-balkániára, ahol Észak-Macedónia egy üdítő kivétel egy olyan térségben, ahol folyamatosan hanyatlik a demokrácia, és ahol a populizmus egyre inkább erősödik. Ez egy aprócska lehetőség lett volna arra, hogy reményt küldjünk ennek az egész régiónak. Üzenetet kell küldenünk, mi szerint azok az országok, amelyek elutasítják a korrupciót, nacionalizmust, azok csatlakozhatnak hozzánk. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor azt is ki kellene mondani. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert már így is késésben vagyunk. Nagyon szigorú leszek, és ki fogom kapcsolni a mikrofont, hogyha valaki ezt túllépi. Köszönöm a megértésüket. Egy percben Bergúr következik. Elnök úr, az EU tagállamok gazdaságai egy sor kihívás előtt állnak ide járulnak még a brexites bizonytalanságok is. Miért fontoljuk meg komolyan, tehát, hogy Albániát és Észak-Macedóniát felvegyük? Két szegény gazdaság ez. A munkanélküliség magas, az bérek alacsonyak, fragilisok, az intézmények nem működik jól a jogállamiság. A Gallup világméreti körkérdéséből kiderült, hogy az albán lakosság 60%-a el akarja hagyni az országot amikor az EU jelenlegi lakói joggal aggódnak a bevándorlástól. Persze el kell ismerni az um, Macedónia hogy megváltoztatták a nevét, az ország nevét, de ne akarjuk kibővíteni az EU területét, szüntessük meg a csatlakozási folyamatot, és sokkal inkább a strukturális alapokból és a kohéziós alapokból támogassuk ezeket az országokat, hosszú távon támogassuk őket, és akadályozzuk meg a harmadik államok rájuk gyakorolt befolyását. Köszönöm. Zsonca úr, egy perc mentesség. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az Európai Unió tekintéje szenvedett csorbát. Az elmúlt döntés után úgy tűnik, hogy Franciaország érdekei többet számítanak, jobban nyomnak a alatba, mint az EU összérdekei. Észak-Macedónia minden csatlakozási kritériumot teljesített, és minden észak-macedón állampolgár tisztában volt ezzel. Az Európai Unió kompromitálta magát. Ez pedig az egész Európai Unió számára nem jó, és a régiót is károsítja. Észak-Macedónia a NATO-ba tart, sokat tesz um, annak érdekében, hogy ezt a sikert uh, elérjem. Talán itt valami büntetést uh, hajtunk végre. Von der Leyen asszony az EU bővítése mellett volt, de Macron jelölt, biztos jelöltje elbukta a meghallgatást, és talán Macron így áll bosszút. Nikolaj Alavanos úr másfél percben τα βάσανα από τα οποία έχουν υποφέρει οι λαοί των Βαλκανίων. a balkáni népek komoly áldozatot hoztak. Egyrészt az imperialista um, ö, elnyomást, aztán a határokat húzták újra, a külföldi ö, csapatok állomásoztak itt, és a kapitalista átstruktúrálódást is megszenvedték az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozás nem történhet meg a népek akarata nélkül. Ugyanis ez csak a nagy monopóliumok malmára hajtja a vizet. De azt látjuk, hogy az Európai Unión belül is világossá vált, hogy Észak-Macedónia és Albánia csatlakozását elutasították. Mert Franciaország és más tagállamok ellenezték ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy ez gazdasági csatározásokhoz fog vezetni az Európai Unió, NATO országok, az amerikaiak és más régióban jelenlévő erők között. Az ebből a népekre háruló következményekkel senki se történik. Ugyanis a, az a megállapodás, amelyet aláírtak, annak az volt a célja, hogy az Európai Unióba beléphessenek. Az Európai Unión kívül és a nato kívül is van azonban élet, hiszen ebben az esetben az imperialista megfontolásoknak nem kell eleget tenniük, és a saját sorsukat saját kezükbe vehetik. Kubilus, one minute and a half. Kubilius képviselő, másfél perc. Kedves kollégák, szükségtelen megismételni azt, hogy az elmúlt hét tanácsi döntése nagyon rossz volt, és helytelen nagyon rossz és azt sem eh, kell hangsúlyozni, hogy ez mennyire rossz döntés volt a az egész kontinensre nézve azt sem kell ismételgetni, hogy mi mindent valósított meg a két ország, különösen az Észak-Macedón kormány, de Albánia is, illetve hogy úgy érzik azt, hogy becsaptuk, becsapták őket, mi csaptuk be őket. Amiről ma beszélnünk kell, nagyon egyszerű, mi az, amit az EU oldalán kell megváltoztatni annak érdekében, hogy a teljes csatlakozási folyamat ne legyen egyetlen tagország túsza. Mit változtathatunk meg, mielőtt tovább haladunk a reformokban? Egy hagyományt kell teremteni, meg kell kérdezni azokat a tagországokat, legalábbis egyet, akik blokkolták a bővítést a tanácsban, hogy jöjjön ide a hemiciklusba, és mondja el az érveket és akkor itt az Európai Parlament is lehetőségünk lenne ezekről az évekről beszélni, és lehet, hogy egy ilyen esetben rá tudnánk bírni ezt a tagországot arra, hogy adja fel az ellenállását. Tehát fontos nem csak abban megállapodni, hogy hogyan segítsük Észak-Macedóniát és Albániát, hanem arról is, hogy hogyan segítsük Franciaországot abban, hogy kiküszörülje a csorbát, amelyet vétett. Köszönöm. Síder úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy a bővítési biztos Johannes Hahn eh, helyes módon említette azt, hogy az Európai Tanács döntése súlyos hiba volt, és a felelősséget a tanácson belül a francia elnököt terheli. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy ennek a hibának a következményét mi mindannyian Európában közösen kell, hogy megemészszük. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak be kell tartani az ígéreteik különösen abban az esetben, hogy Észak-Macedónia és Albánia nagyon fontos reformokat valósítottak meg, és Észak-Macedónia megoldotta a szomszédsági nével kapcsolatos problémákat, és nagyon remélem, hogy az Európai Tanács mi hamarabb jóvá tudja tenni ezt a hibát, de parlamentként nekünk is meg kell ragadnunk minden alkalmat arra, hogy a delegációkon, bilaterális kapcsolatokon, zsamoni folyamatokon keresztül még szorosabbra fűszük a kapcsolatokat Észak-Macedóniával és Albániával, azért, hogy megmutassuk, tartassuk, helytelennek tartjuk ezt a döntést, és azt szeretnénk, hogyha minél hamarabb kijavítanák a hibát. Köszönöm. Thank you. Pált úr, egy percben. Köszönöm. Az Európai Tanácsnak egy új stratégiai döntést kell hoznia, mert ez a mostani, ez hiba volt, hogy nem eh, nyitották meg eh, a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. Az a kilátás, hogy csatlakozhatnak az EU-hoz, a motorja volt annak a változásnak, amit láthattunk ezekben az országokban. Észak-Macedónia úgy hitte, hogy ha megoldja a névkérdést, akkor közelebb kerülhet az EU-hoz. Annak ellenére, hogy végső soron az országoknak a belső reformokkal azért kell előre haladniuk, mert nekik van erre szükségük, nem lehet elhanyagolni azt, hogy az uniós csatlakozás lehetősége mozgató rugóként játszott szerepet ezekben a változásokban. Az EU-nak mind a két országgal meg kellene nyitnia a csatlakozási tárgyalásokat azért, hogy folytassák a reformokat, jobban igazodjanak az Európai Unió politikáihoz, és hogy megbízható partnerek legyenek a globális folyamatokban. Ha ezt nem tesszük meg, az sajnos hozzájárulhat ahhoz, hogy egy külső befolyás érvényesül majd a nyugat-balkáni régióban. A globális küzdőtéren nehezen látom az EU-t sikeresnek, hogyha a saját szomszédságában sem képes erre. Köszönöm. Hukta Szári asszony következik egy percben. EU candidacy stated. Köszönöm, elnök úr. A tagjelölti státuszt olyan országoknak kell megadni, amelyeknek reális lehetőségük van arra, hogy csatlakozzanak de itt olyan országokról beszélünk, ahol magas a bűnözés, a korrupció, és nem érvényesül a jogállam. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak már pont elég problémája volt Romániával, Bulgáriával is. Ezek az országok nem voltak felkészülve arra 2007-ben, hogy csatlakozzanak. Nem szabad hamis reményeket keltenünk ezekben az országokban, ugyanis ők nem teljesítik a csatlakozás követelményeit. Az Európai Uniónak fel kell hagynia a bővítésekkel, ugyanis ez már a végtelenségig fajult. Először a saját házunk táján kellene söprögetni. Lagos úr, másfél percben. Nem olyan régen azt hallottuk, hogy nagy politikai bátorság volt ahhoz szüksége, ezt mondták a felszólalók, hogy az Észak-Macedónia és Görögország hazám megállapodásra jusson. Ezhez nem kellett politikai bátorság, sokkal inkább egy apró kisebbség az akaratát a görög népre rákényszerítette a lakosság 70-75, talán 80%-a nem akarta ezt a megállapodást. A görög nép egy referendumot követelt, de a görög nép kormány ezt elutasította. Az akkori kormány és a mostani kormány azok, akik ezt a megállapodást országunk terhére engedélyezték. A nyugati Balkán országai nem szabad, hogy becsapják magukat Nincsen Macedónia ország, nem létezik ilyen. Mindenkinek foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Volt, aki ezt már bebizonyította történelmi érvekkel. Egy valamit el kell mondanunk. Országomban van egy márványtáblam, amin a következő felirat szerepel. Macedónia Görögországhoz tartozik. Én görög vagyok, és ezt el tudom olvasni, ezt a márványtáblát. 2000 évvel ezelőttről származik ez a márványtábla. Mások persze nem tudják elolvasni ezeket a betűket. Macedónia egész egyszerűen görög. Spira kiasszony egy percben. Köszönöm szépen. Háne biztos úr, kedves képviselőtársaim, az európai perspektíva a nyugati-balkáni országok számára nyitva kell, hogy maradjon. Ez pedig stabilizálni fogja a régiót, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezek az országok modernizálják magukat. A tiránai és a szkopiai kormányoknak tudniuk kell, hogy nem különböző kritériumok vonatkoznak rájuk a csatlakozás tekintetében. Főleg Albániának tiszteletben kell tartania a görög kisebbség jogait. Azonban az elmúlt években mindig újonnan eh, megsértették ezeket a jogokat. Az Észak-Macedónia európai perspektívája támogatjuk, a preszpai megállapodás megáll, megoldotta az ország megnevezésének problémáját, és elvileg ehhez kapcsolódott a csatlakozási tárgyalások megnyitása. az Észak-Macedón megnevezés igenis hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy elkezdhessék a tárgyalásokat. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Az Európai Tanács döntésképtelensége téves üzenetet küld a nyugat-balkániaknak, nem csak Észak-Macedóniában és Albániában, hanem máshol is. És a leginkább téves üzenet az, hogy az Európai Unióban nem lehet megbízni bármilyen áldozatot is hoz egy ország, akkor is elárulhatja őket az Európai Unió, nem is csak bármilyen komoly indokból, hanem egy közvéleménykutatás eredménye alapján. Igen, a nap továbbra is felkel Észak-Macedóniában és Albániában, de az EU befolyása továbbra is csökkenni fog ennek következményeként. Míg várjuk a nagy európai reformokat, amiket Macron úr ígért, mások örömmel betöltik azt a vákumot, amelyet a tanács döntése hozott létre. Nem fogjuk megújítani Európát azzal, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a saját vállalásainkat és a kulcsfontosságú európai szakpolitikákat egoista, nacionalista érdekeknek rendeljük alá. Végül pedig helyre kell hoznunk a károkat, amiket a múlt héten okoztunk, és már holnap el kell ezt kezdenünk. Köszönöm. Simecska úr, egy percben. Thank you very much. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, egyetértek számos kollégám véleményével, miszerint múlt héten a tanács egy nagy stratégiai hibát követett el. A probléma most az, hogy az Európai Unió nemzetközi hitelessége sérül. Mert mi azt állítjuk, hogy a szabály alapú nemzetközi rend bajnokai vagyunk, de ezt pont magunk vontuk kétségbe, mert a nyugat-balkáni bővítés során nem tartottuk be a saját szabályainkat. Egyértelmű objektív kritériumokat és értékelést vezettünk be, és persze arról lehet vitatkozni, hogy ezt hogy lehetne javítani, de nem lehet politikai akaratoknak megfelelően odébb tenni a kapufákat. A Észak-Macedóniában politikai játszmák zajlanak, Albániában pedig egymást hibáztatják a felek. Magyarország és mások eredményeit látva, ez nem lehet kifogás arra, hogy leállítsuk a bővítést, hanem éppen, hogy motiválnia kellene minket arra, hogy megfelelően bővítsük az EU-t. Bardella. Bardella képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ma arról a lehetőségről beszélünk, hogy Albánia csatlakozzon az Európai Unióhoz. Mit akarunk integrálni országokat, amely nem hát vannak a jogai az albánok, már Franciaországban vannak és profitálnak a belső piacból, a mafia szervezetek szabadon mozognak a mi országunkban. Azt gondolom, hogyha a már most is anarchikus helyzetet csak el súlyosbíthatjuk, csak tovább súlyosbíthatjuk, hogyha ezt a folyamatot támogatjuk az európaiak eh, a saját eh, európai életmódjukat eh, akarják megvédeni, akkor miért integrálnánk egy olyan országot, amely közvetlen befolyása alatt a Törökországnak? Nagyon fontos az országaink határait, és ezt a vég nélküli bővítést is megállítani, amely paralizál, azaz megbénít bennünket. Köszönöm. There is a blue card request uh, from... Kékkártyás kérdést szeretne önhöz intézni Flegóval. Ter elfogadja a kékkártyás kérdést? Ha igen, akkor parancsoljon. Nem kérdem meg, kérdezem meg a kollégát, mikor járt legutóbb Tiranában vagy Skopjében, egy más kérdést teszek fel. Ma egy abszolút helyzetnek vagyunk szemtanúi, olyan országok, amelyek nem tagjai az EU-nak, be szeretnének lépni az EU-ba, és olyanok, akik benne vannak, ki szeretnének lépni. Fontos mindennek véget vetni, amikor valakinek ígéretet teszünk, akkor eh, ez a személy azt várja, hogy váltsuk be az ígéretünket, hiszen a következő alkalommal nem fognak bennünk bízni. Biztos vagyok abban, hogy ez egy történelmi hiba, biztos vagyok abban, hogy itt a békét tesszük kockára, és kérdésem önhöz az, hogy ezek az emberek milyen uh, életmódot eh, élnek uh, velünk európaiakkal szemben. Parancsoljon két uh, másodpercben reagáljon. Köszönöm, elnök úr kedves kollégát. Engem azért választottak meg a franciák, hogy a franciák érdeket képviseljem, és a népem jólétét tartom előtérben, de ahogy önt hallgattam, ön mások érdekeit helyezi előtérbe, a, az európai nép a legutóbbi európai parlamenti választásokon kivezték véleményüket, és azt szeretnék, hogy a saját identitásuk, szuverenitásukat megvédjék, a demokráciát megvédjük, és az összes európai országra konkurenciát próbálnak rákényszeríteni a vég nélküli bőítéssel. Köszönöm. Radacsovszki úr másfél percben. Tessék v čase, keď som sa prihlásil do tohto jednominútového... Amikor az e- egyperces felszólalásokra jelentkeztem, nem gondoltam, hogy Észak-Macedónia és Albánia ilyen arcócsapást kap az EU-tól a nagy szereplők, az EU nagy szereplői, big playerei akarnak mindenben dönteni, mindenki feje felett dönteni. Először arra kényszerítették Albániát, hogy belépjen a nato hogy az amerikaiak háborús játszmáiknak részébe váljanak. Utána Macedóniának az ország megnevezésre tettek javaslatot, most pedig kirúgják őket egyszerűen még az amerikai helikopterek leszállását is lehetővé akarják tenni, talán akkor utána majd elkezdjük a tárgyalást. Kedves európai barátaim, úgy tűnik, hogy az afgánokat, a líbiaiakat szívesen befogadjuk, de egy két milliós keresztény szláv nemzetet nem akarunk befogadni. A szláv és a keresztény nemzeteket másodrendű állampolgárként kezeljük, talán azért, mert a saját sorainkban szláv árulók vannak. Ne legyünk őrültek, látni kell, hogy az EU zászlájába burkolóznak, helyet, hogy saját zászlajukat emelnék magasba. Reszler úr, egy percben. Elnök úr, a bővítés politikája az egyik legsikeresebb EU politika. Ez megerősítette, egységesítette Európát, és fejlődés útjára állította Európát. Ilyen módon teljesen elfogadhatatlan, hogy a tárgyalási, csatlakozási tárgyalásokat megakadályozzák. Főleg, hogy a bizottság pozitív országjelentést írt, objekt, objektív mutatókra alapozva azok az államok, akik tagállammá akarnak válni, őket eh, csak az eredményeik alapján szabad eh, ellenőrizni, és nem a mindenkori politikai klíma alapján szabad erről dönteni, még akkor is, hogyha a tagállam, amely politikai klímája meghatározó, a legnagyobb, egyik legnagyobb tagállam. Ez komoly politikai hiba, amelyet itt elkövettek, ezek, ez a hiba megerősíti a régióban a többi szereplőt, felelőtlen döntés volt, és ez az EU hitelét is aláaknázza. Ezért a zágrábi csúcs májusban, jövő évben esélyt ad arra, hogy erre a területre koncentráljunk és világos üzenetet fogalmazzunk meg. Fajon asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! a nyugat-balkáni régióban az emberek és a fiatalok elvesztik a reményüket, nem hisznek nekünk, nem bíznak bennünk, és igazuk van. Hadd emlékeztessek a francia elnök szavaira, tavaly ősszel mondta ezt. Észak-Macedónia a megállapodás előtti népszavazáskor azt mondta nekik, hogy számítunk rájuk. És ugyanez az elnök, Macron úr, akitől most szeretném megkérdezni, hogy felelősséget vállal-e a stabilitásért a régióban, és azért a villámgyorsan kiírt választásért, amit most Észak-Macedóniában elkezdtek. Üres ígéreteket adunk ezeknek az országoknak, ezt láthatjuk a bővítés során mindenhol Európában. És az Észak-Macedónia, Albánia és a nyugat-balkáni régió polgárai is ezt hallgatják állandóan. Észak-Macedónia már tíz éve kapott ígéretet az Európai Bizottságtól arra, hogy az Európai Unió tagja lehet. És szégyellem magam amiatt, hogy elnézést kell kérnem az összes nyugat-balkáni polgártól emiatt. Meg kell mutatnunk, hogy felelősen kezeljük a helyzetet, és döntenünk kell a bővítésről a jövőre nézve, és már holnap jóvá kell tennünk a hibáinkat. Gressler asszony tenne fel önnek egy kérdést, elfogadja? Igen, fél, fél perce van. Köszönöm szépen. Fajon asszony, a Fajon asszonyjal, eh, asszony által mondottakkal nagyrészt egyetértek, mégis szeretném megkérdezni, hogy miért nem támogatta Horvátország Schengen való eh, övezethez való csatlakozását ugyanilyen következetességgel, miután az Európai Bizottság az objektív